Kedves kollégák, a médiaszabadság és a média pluralizmus az Európai Unió alapvető értékei, és azokkal, akikkel csatlakozási tárgyalásokat folytatunk, nyíltságra van szükség, és éppen azért, mert komolyan veszük ezeket az elveket, eh, meg kell, hogy állapítsuk azt is, hogyha rossz trendek jellemzők, egyes országokban és Törökországban egyértelműen romlik a helyzet. Nagy meglepetéssel ö, látjuk azt, hogy hogyan jár el a török kormány a média szereplőivel szemben. Tegnap újra lecsaptak a kormánykritikus médiára, és ez egyértelműen azt mutatja, hogy a demokrácia fejlődése Törökországban